E, dziękuję bardzo. Jest to wyraz uznania. Mm, Nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy ezzel, e, hogy ez azt jelentette, hogy elismeréssel adóznak az én e, elnöklésem iránt. Akkor az első pont, amiről szavazunk, a Sulin jelentés, Sulin jelentés. az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele Spanyolország kérelme az intézményközi megállapodás 13-as pontjának megfelelően, amely szeptemberi keltezésű, és a költségvetési együttműködést, illetve a költségvetési szabályokat érinti. Rátérünk a szavazásra. Név szerint szavazunk. Ki támogatja? Kérem emelje fel a kezét, aki támogatja, és nyomják meg a gombot is. E, kto jest e, przeciwny? Ki ellenzi? E, oczywiście jest to roll call. Természetesen név szerinti szavazásról van szó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 bűnk van. Hát a, a képviselők több mint két, három ötöde eh, leadta szavazatát, a jelentést elfogadtuk. A következő szavazás következik, a következő napi rendi pontunkról, a Rubik féle jelentés. Ez az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről van ismét csak szó. az intézményközi megállapodás 13. pontjának megfelelően, amely megállapodás az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács között jött létre a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról. Szintén nép szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ki támogatja?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 ötödére van szükség. Köszönöm szépen, elfogadtuk a jelentést. A következő jelentés, amelyről szavaznunk kell, Petri Szervamán jelentése. Mi a probléma? Kérdezi az elnök. A következő jelentés, amelyről szavaznunk kell, tehát a mely jelentés. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodás Alap igénybevételéről név szerint szavazunk ismét, megnyitom a szavazást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 Przyjęliśmy sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Elfogadtuk a jelentést, nagyon szépen köszönöm. Az utolsó jelentés, amelyről szavazunk, Izabel Tomá jelentése. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szól. Szeretném megadni a szót a jelentéstevőnek. Izabel Tomá két perce van. Parancsoljon. Madame Depute. Monsieur le Président. Elnök úr, köszönöm a szót. Tudom, eh, hogy már eh, jön hamarosan az ebéd. Eh, Franciaország aláírt április 20-án egy mobilizációs kérelmet, a PSA eh, cég restrukturációjának köszönhet után, és itt 2300 személyről van szó, akik azóta sem találtak munkát, eh, és ennek a eh, tervnek köszönhető, hogy sikerült segíteni ezeken a munkanélkülévé vált embereken, és köszönöm, hogy ezt lehetővé tette a parlament. Köszönöm szépen! Egyszerű szavazás lesz, név, szav, szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Ki van a jelentés mellett? Kto z Państwa jest przeciw? Ki van ellene? Kto z Państwa? Kto z Państwa jest ponownie? Még egyszer. Megnyitom a szavazást még egyszer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 Głosowanie A szavazás eredménye. Elfogadtuk a jelentést, köszönjük szépen. Zawieszam posiedzenie do godziny 15. Ezzel berekeztem az ülést. Délután három óráig mindenkinek jó étvágyat kívánok.